bejelenteni való. A 105-ös házszabály cikk 6-os bekezdése alapján az elnökök konferenciájának elnöke tájékoztatott arról, hogy az elnökök a bizottsági elnökök konferenciáján nem volt ellenvetés azzal kapcsolatban, hogy az ENVI bizottság ne fejezzen ki ellenvetést egy végrehajtási aktussal szemben. E, hogyha nincs ezzel kapcsolatban semmilyen frakció vagy képviselő részéről e, a küszöböt elérő ellenvetés, akkor úgy tekintjük, hogy ezt az ajánlást elfogadjuk. Különben szavazásra kell bocsátani. Az ajánlás a plenáris honlapján elérhető.